A görög hatóságok azt kérték, hogy parlamenti mentelmi jogát Györgyos Krisztosnak függesszük fel, mert az aténi elsőfokú bíróságon kérték ezt. Ezt a jogi szakbizottságnak átutaltuk, ezt az ügyet, aki illet